Jó napot, hölgyeim és uraim! Üdvözlöm Önöket! Az együttesülésünkön, a Kulturális Szakbizottsággal és Szilvia Koszta elnökasszonynal, aki a Kult Bizottság elnökeként társ elnököl. Mindenkinek boldog új évet kívánok, békességet, és olyan Európát, ami az egység és a béke további hordozója lehessen. Ma egy első vitát tartunk az Európai Bizottság és a főképviselő alelnök közös nyilatkozatáról, a nemzetközi kulturális kapcsolatokra vonatkozó stratégia tárgyában. Ez 2016 júniusában jelent meg. Nálunk Diego Marani, Sampieri. Azok, akik a, ezen a kommunikáció kapcsolatos munkát kifejtették a szakbizottságok részéről. Köszönet jár nekik ezért. A jelentéstevőtől nem, be, nem kéne elvenni az időt, persze. Azt azonban el szeretném mondani, hogy a kulturális diplomácia nagy jelentőségű kérdés. Éppen a mai időkben kivált kép, hiszen úgy áll a helyzet, ahogy Federica Mogherini azt is elmondta, a kemény és a puha erő, a soft és a hard power kéz a kézben kell járjon, és az európai globális stratégia ezt célját közösen kell megvalósítsák olyan időkben, amikor az alapértékeket is megkérdőjelezik sokan, amikor a határok lebontása és az egymás egy népek, emberek csoportosulások közötti megértés és a falak lebontása a cél, akkor rendkívül fontosságú az egyes társadalmak közös fejlődésének alapjait megtalálni. Egy olyan világban, amely sokféle nemzetek közötti kapcsolatrendszerrel bír, és az egyes társadalmak egymáshoz közelebb hozása rendkívüli fontosságú, és itt a kulturális diplomáciának létfontosságú szerepe van, ez nyilvánvaló, arról van itt szó, természetesen, hogy a mi elképzeléseinket azon értékekkel kapcsolatban, amelyek számunkra meghatározóak. Ezek az értékek és amelyek az ENSZ eh, emberi jogok kartájában is kifejezést nyernek, és amelyek Európában gyökereznek, mára világszerte kötelező érvényel bírnak, és ezen az alapon fontos, hogy olyan egyeztetések történjenek, amelyekben Európa példát adhat, sokféleségben egységet felmutatva. Itt a sokféleségben való egyeztetés az a fő érték, amelynek tartalmi elemei is megjelenthetőek, és meg kell ezeket ez Európa érdeke is egyben, hiszen nem az európai nem csak európai kultúra, hanem a tagállamokban megvalósuló kultúrák egységessége a sokféleségben az, amely rendkívüli értékkel bír, és a parlament gyakorlati munkájában, együttműködésében is ez jelenik meg, meg az Európai Bizottságéban, meg a külügyi szolgálatokban is megjelenik ez, és ez az európai képviseletben is, gyakorlati módon is megjelenik. A különféle kultúrák közössége, amely a tagállamok együttműködéséből adódik, és nem feltétlenül egy európai dominanciát céloz meg, száz évvel ezelőtt hangzott az el, hogy az európai nemzetek kultúrája ugyanazon gyökerekkel bír. Keresztény demokrataként mondom, de itt mind a három hegy, a Golgota, a Kapitólium, és az, az a hármas forrás, amelyekből táplálkozik az európai kultúra alapja. Ez a művészetben is máshol is megjelenik, politikai formában is erőteljesen megjeleníthető ez a kulturális háttér, és ezen az alapon kell ennek a tartalmi elemeit is jobban megjeleníteni, homloktérbe állítani, annak érdekében, hogy az Európai Bizottság intézményei, például a DEFCO és a többi főigazgatóság műveleti szinten és operatív projekteket és cselekvéseket tudjanak megszervezni annak érdekében, hogy ezek az alapértékek a gyakorlati intézkedésekben is testet öltsenek. Kosta asszony is, én is ennek szellemében fogjuk jelentésünket elkészíteni és örülnök. Annak is, hogy a Koszta asszony átvenné most a szót, és aztán Marani és Szampieri kollégákat szeretném arra kérni, hogy vezessék fel a témát. Marani, Szampieri, olasz nevek, ahogy látom. Lehet, hogy itt egyfajta olasz dominancia alakul majd ki, de ám legyen. Hát, ha már így áll a dolog. Quando si parla di cultura. <laughs> Nix kultúra in Deutschland. A németeknek meg nincs kultúrája. Also herzlichen. Tehát, üdvözlöm Önöket, Szönyi a szó. Grazie, onorevole. Köszönöm szépen, Brokur, köszönöm ezt a bevezetést, osztom a szavait. A mai alaphelyzet, amiben sor kerül erre az együttesülésre. Azt hiszem pont olyan, aminek ön ezt leírta, megköszönöm Brock úrnak a vendéglátást. Együttesülés ez a külügyi bizottság és a kulturális bizottság együttesülés. Ezik nem ez az első alkalom, körülbelül másfél évvel ezelőtt erre már sor került. 2011-ben a Kultus Bizottság egy kezdeményezést kezdett, és annak a lezárásánál tartottunk egy ilyen együttesülést, és egyfajta párbeszéd már akkor is létrejött az Európai Bizottsággal is. Köszönöm azt, hogy ez a párbeszéd kialakult, és köszönöm, hogy megfogadták a mi tanácsainkat, eh, ajánlásainkat. Nagyon örülök annak, hogy Brock úrral társ előadók lehetünk mindketten. A bizottság azt gondolom, hogy jó példát adott arra, hogy igenis ki lehet lépni a szilárd keretek közül. Úgy gondolom, hogy Mogherini asszony kommunikációját, nyilatkozatát nem egyedül adta elő, hanem két másik biztossal egyet, egyetértésben, illetve együttesen. Ez is nagyon fontos, illetve az újdonság is, mert mindez azt jelenti, hogy a kulturális dimenzió, az oktatási dimenzió, hogy ezt tágabb értelemben értelmezzük, azt jelenti, hogy a politikai, diplomáciai, Európai Uniós nemzetközi szerepvállalásban ennek központi szerepet kell játszania. Kulturális dimenzió nélkül a kultúrák közötti párbeszédben, vagy a kulturális jogok elismerésekor, vagy a párbeszédek, vagy a kultúrák közötti párbeszéd alap közben egyszerűen nem létezhet a békesen, mint perspektíva, hogyha nem nyilvánul meg, nem valósul meg ez a tengely, tehát a kultúra, mint tengely. Európa szeretne nagyobb szerephez jutni a nemzetközi porondon, és azt gondolom, hogy a kultúrának ebben is nagyon fontos szerepe lehet. Azt is tudjuk, hogy bizonyos feltételeknek teljesülnie kell, és Brokkúrral egyetemben megpróbáljuk azt elérni, hogy kicsit jobban megpróbáljuk elmélyíteni azt, hogy Európa milyen hozzáadott értéket tud teremteni egy erőteljesebb kulturális politikával nemzetközi fellépés során, pontosan milyen eszközökkel, milyen partneri kapcsolatokkal lehet ezt jobban megvalósítani, kézzelfoghatóbbá tenni, ahogy azt Brock úr is említette, célzott fellépésekre van szükség, amelyek stratégiai fontos, fontosságúak, és nagyon fontos az is, hogy ez nem a EU-n belüli kulturális politikától függetlenül elképzelendő, hanem ezt természetesen az ebbe a dimenzióba integrálni kell. A gazdasági, a környezetvédelmi és a szociális dimenzió mellett a kulturális dimenziónak is mindig meg kell jelennie. Erről szeretnék ma beszélni többek között. A tisztelt kollégákkal szeretnénk ezt meg, megtárgyalni és azt gondolom, hogy nagyon nagy felelősséget ró ez ránk, nagyon nagy feladatot, hogy ezt a, ezt a kulturális dimenziót meg tudjuk jeleníteni. Ipari szempontból sem lényegtelen ez a kérdés, hiszen ott, vannak, ott van az egész kulturális iparág. Azt gondolom tehát, hogy erőteljesen kell síkra szállni ez ügybe. Új feladatokat kell tehát, új felelősségeket elvállalni, és remélem, hogy ezt meg tudjuk oldani. Ugye Európa kulturális sokfélesége rendkívül magas fokú, ezért is büszke lehet magára Európa, és azt gondolom, hogy példaként is szolgálhatunk, hiszen a nyelvi sokféleség együtt járhat a közös értékekkel. nagyon fontosnak tartom itt, a harmadik országokkal való együttműködést, különböző kulturális cseréket, programokat. Aztán nagyon fontos a konfliktusok megelőzése is, illetve a fundamentalizmus megelőzése, ezt is kulturális fellépéssel lehetne megelőzni, ezt úgy lehetne elérni, így is elő lehet segíteni az országok közötti párbeszédet egyértelmű, hogy a kommunikáció ilyen téren milyen előnyökkel járna. Ezzel kapcsolatban egyébként nem csak magunk beszéltük ezt már meg, hanem hallottunk bizonyos szakértőket is. Ezen kívül kiemelném még a governance fontosságát is, ezt megfelelően struktúrálni kell, enélkül a koordináció egy kicsit túlságosan képlékenyé válik. Tehát az Európai Uniónak ilyen szempontból is jelen kell lennie a harmadik államokban, és azt gondolom, hogy az Európai Unión belül is nagy a fontossága ennek. Ott van az Erasmus Mundus, ott van a meriküri ösztöndíj, ott vannak a kulturális fővárosok, mindez a kulturális örökségünk része, és Európa természetesen élen jár ezzel a példával, de szívesen megosztja azt. Ezt szerettem volna elmondani, egy hosszú utat kell még közösen bejárnunk, lesznek még további együttesüléseink, most pedig meg is adnám a szót a két vendégünknek. Először is Diego Maráni úrnak, aki a külügyi szolgálatnál a kulturális diplomácia politikai koordinátora, illetve Walter Zampieri, a következő vendégünk, aki a bizottságnál dolgozik, az Oktatási és Kulturális főigazgatáságon osztályvezető. Meghallgatnánk az önök véleményét fejenként 10 perc áll rendelkezésünkre, utána pedig a jelentéstevők, az árnyékjelentéstevők következnek. Aztán nem tudom, hogy a bizottságtól van-e még esetleg valaki. Azt hiszem, igen. A DG Defco is itt van. Igen, ők is itt vannak, remek. Veráni úr következik. Honorable members, I Tisztelt képviselő, én eh, nem használnám ki a 10 percemet, eh, de szeretném röviden kifejteni a közlemény alapvető tartalmát, illetve céljait. Talán a legjobb eh, az, hogyha Mogherini asszony szavait idézem, amit a kulturális fórumon tartott beszédében mondott. Nem kell tartanunk attól, hogy kimondjuk, hogy kulturális szuperhatalom, nagyhatalom vagyunk. Ezt nyíltan ki kell mondani. A békénk következtében az európai kultúra kiemelkedő. Ez a kultúra inspirálta, ösztönözte a világot, és a jövőre nézve büszkének kell lennünk az örökségünkre, és nyitottak kell lennünk a világ előtt. És pontosan ezt az utat szeretnénk bejárni, a stratégia kidolgozásával szeretnénk a hagyományos kirakat stratégia helyett, amit eddig a kulturális politikánkban folytattunk, az emberek közötti párbeszédet elősegítő kultúrpolitikára átállni, és el kell kerülnünk, hogy gyámolítsunk, és ehelyett inkább tájékoztassunk másokat, a tanulásban segítsünk, és a kultúrát egyfajta közös alapként használjuk fel a partnerség kialakításához az európai, illetve a partnerországok kulturális szereplői között, és elő kell segítenünk a kulturális cseréket, támogatnunk kell az oktatást és mindenfajta képzést. A kulturált ugyanis mi tág értelemben értelmezzük, a kreatív művészeteket, a kulturális örökségeket, az oktatást, az oktatási cseréket is ideértve. Az új megközelítés a következőt jelenti. Együttműködés erősítő és egy kooperatív paradigmára kell átállnunk, és ezt a stratégiát a tagállamok fogják megvalósítani saját nemzeti kulturális intézményeik révén. Ők lesznek a főszereplők, és nagy mértékben kívánunk támaszkodni az általuk a partner országokban indított projektek kapcsán. A kollégáim majd további részletekkel fognak szolgálni az oktatás és a kultúra területén folytatott munkáról, illetve fejleményekről. Végezetül pedig, hogy minél jobban megértsék ennek a közleménynek a szellemét, még annyit elmondanék, hogy az Európai Unió számos dolgot tesz és tett eddig is a kultúra területén. Számos tevékenységünknek komoly kulturális tartalma van, és az egyik szolgálat nem feltétlenül ismeri, hogy a másik szolgálat mit csinál, nincs koordináció, nincs egy jövőkép. És ez a stratégia ezen is korrigálni, javítani kíván. Köszönöm szépen. Nagyon röviden. Zampieri úrnak adnám meg a szót. Köszönöm szépen. Megpróbálom. Nem biztos, hogy olyan rövid leszek, mint Diego mert számos dolgot szeretnék elmondani. Kosta asszonyra visszatérve emlékeztetett arra, hogy a közlemény kapcsán mi komoly előkészületekre támaszkodtunk, amit többek között a parlamenttel, a kulturális szakbizottsággal és az AFET szakbizottsággal közösen, illetve a tagállamokkal közösen végeztünk. De természetesen számos programot kell megvalósítani a kultúra területén. És végezetül, de nem utolsó sorban komoly tapasztalatokkal rendelkezünk az eddigi együttműködésünk kapcsán is, a nyílt koordinációs módszer kapcsán például. Mi volt a célja az előkészületeknek? Valójában azt szeretük volna feltárni, hogy a kultúra milyen szerepet játszhat a legkülönbözőbb területeken. Tudjuk, hogy a gazdasági növekedést is elősegítheti, a kultúrák közötti párbeszédet, és ezzel kapcsolatosan már vannak konkrét tapasztalataink Európában. Ami pedig az EU szerepét illeti, milyen konkrét szerepet játszhat a kultúra elősegítésében? Brock úr említette, hogy nyilván a tagállamok kulturális fejleményeire, fejlődésére is számítunk. Tehát nem ö, csoda, hogy a közlemény elsősorban a kulturális sokszínűséget emeli ki. És most egy metaforát engedjenek meg. A kultúrát mi egy olyan űrnek tekintjük, egy olyan térnek, amiben a szabad kezdeményezések játszhanak szerepet, az EU pedig ezen a téren belüli együttműködést hivatott elősegíteni. És ez nagyban hozzájárulhat a külkapcsolatok fejlődéséhez is. Tehát mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy az elvekből induljunk ki, először is a kulturális sokféleséget és az emberi jogokat kell előtérbe helyezni, és hangot lehetővé kell tenni, hogy a legkülönbözőbb hangok elhangozhassanak. És itt nem arról van szó, hogy egyfajta kirakat politikát akarunk folytatni, hanem arról, hogy konkrétan bevonjuk a kultúra szereplőit, művészeket a stratégiánkba. Egy további alapelv, vagy kulcsfontosságú elv a komplementaritás és a szubszidiaritás szeretnénk minél jobban együttműködni a tagállamokkal, és maximálisan tiszteletben tartva a szubszidiaritás elvét, hiszen a tagállamok végezhetik el a munkát, illetve konkrétan a művészek, a kultúráért felelős szakemberek. És számos lépést is megfogalmaztunk a közleményben, a, például kitérünk arra, hogy a kultúra hogyan járulhat hozzá a szoció ökonomiai fejlődéshez, társadalmi-gazdasági fejlődéshez. Itt a partnerekkel való együttműködésre is számítunk, nyilván a partnereknek is saját utat kell bejárniuk. Ami pedig az interkulturális párbeszédet illeti, nagyon fontos, hogy a társadalmak kellően felvértezve vegyenek ebben részt. Írországtól a korábbi Jugoszláviáig, vagy Ciprusig bezárólag megnézhetjük, hogy a kultúra hogyan járult hozzá a béke megteremtéséhez. A kulturális örökség a következő. Mindenki nyilván büszke a saját örökségére, és erről is fontos párbeszédet folytatni, ugyanis a tagállamok is, az EU is rengeteg tapasztalatot halmozott fel amit eh, ki kell cserélnünk a partnereinkkel, és erre vonatkozóan konkrét lépéseket is megfogalmaztunk. Úgy gondoltuk, hogy fontos megfogalmazni egy ilyen akció tervet, eh, programot, ez a tájékoztatás szempontjából is fontos, hiszen ez is sugalja, hogy milyen széles körben kívánunk fellépni. Július óta már néhány akciót, néhány lépést elkezdtünk megvalósítani. Az utolsó fejezet, és talán ez a legfontosabb, a partnerségre vonatkozik. A stratégiát ugyanis csak együttes fellépéssel, a tanácssal közösen valósíthatjuk meg, önállóan senki nem tud előre lépni. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a nemzetállamokkal, a kulturális intézetekkel, intézményekkel is szorosan együttműködjünk, hiszen így egy multiplikátor hatást vár, válthatunk ki, és a bizottság mag hatását az egyes tagállamok ezáltal tudják meg sokszorozni. A az egyes lépéseknek, intézkedéseknek helyi szinten kell megvalósulniuk, ebbe a civil társadalmat is be kell vonni. És ezért hoztuk létre a kulturális diplomácia platformját, ez már működik, kulturális képzéseket szervez, a bevált gyakorlatok cseréjét szorgalmazza, meghallgatjuk a civil szervezeteket, de arra is törekszünk, hogy szorosabban együttműködjünk velük, épp úgy, mint az EU delegációkkal. A közlemény egyik kulcsfontosságú szerepe abban van, hogy a helyszínen kell az intézkedéseket megvalósítani, és a bizottság egyfajta platformként szolgáljon a kulturális intézetek és a nemzeti kormányok hozzájárulását felhasználva. Erre már vannak jó példák. És most néhány percben a Digi Afko részéről néhány példát majd szeretnék megosztani önökkel. So culture has always been part of the... A kultúra mindig része volt a fejlesztés együttműködésnek, megosztanak néhány sikeres példát az eddigi támogatási könyv körül. A három pillére visszatérve, amely említést kapott, a társadalom-gazdasági fejlesztés sorolható idő, a kultúráltatati párbeszéd, a békés kapcsolatok építése és a kulturális örökség. Az első prioritás területen lehet a kultúra szerepe, mint a fenntartható társadalmi gazdasági fejlődés motorja. példaként említettük, hogy társfinanszíroztuk egy film készítését, Elefántson parton készült, amely a politikai és katonai ö, diktatúrák múltját tárta fel az országból, és nem csak segítette a megbékélés folyamatát ebben az államban, hanem a filmiparnak is nagy lökést adott itt. Ez a cselekvés 2013-tól 15-ig kapott támogatást, és azóta négy további mozifilmet készített az ország. Van egy nemzeti alap, amely filmalap, amely létrejött, egy szakmai alap, adatbázis szakértőkkel, technikusokkal, és 40-50 színész, illetve mozi szakember került képzésre. A kultúra közötti párbeszéd területén van egy nagyon sikeres projektünk, amelyet német együttműködéssel Sri Lankában hoztunk létre, mely hozzájárult a megbékélés folyamatához ebben az országban is, a multikulturalizmus erősítésében a kultúra eszközére támaszkodva az országban. Az eredmény az észak és dél kulturális szereplői egyetemei közötti csereprogramokat irányzott elő 800 résztvevővel, kis támogatásokat adtunk kulturális produkciókra, helyi kezdeményezésekre. Említettem, hogy fontos, hogy helyi hatása legyen, kihatása cselekvéseknek, és kulturális fesztiválokat is segítettünk, olyan hálózatok létrehozásában, amelyek a szociális integrációt, társadalmi integrációt és a megbékélést szolgálták. A harmadik példa kulturális örökség témakörében. Itt a, a föld alapú ö, hagyományos építkezést támogattuk Nyugat-Afrikában, Nigerben. Itt ö, ezeket a ö, múzeum, nemzeti múzeum is bemutatta ezeket a földépítmények, hagyományos földépítési módszereknek a mikéntjét ökológiai helyi anyagok felhasználásába egy konferencia is megszerveződött a Nemzeti Örökség témája körül. Több mint száz embert képeztek ki abban, hogyan lehet fölépíteni ezeket a hagyományos házakat. És itt munkahelyteremtési kihatása is volt mindennek. Köszönöm szépen! Thank you for these examples. Very... Köszönöm szépen, nagyon érdekes példák voltak ezek. Most pedig a jelentéstevőknek adnám meg a szót, illetve árnyék jelentéstevőknek, ugye? Ki szeretne hozzászólni? We can alternate one from cult committee. Egymást követik majd a kulturális bizottságban, illetve az AFED-ben dolgozó kollégák fölváltva. Jimenez Barbát kolléga következik, utána pedig Mian Mon úr az AFED-ből. Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy Mogherini asszonyról elkezdtünk beszélni, illetve a kulturális diplomáciáról, amelyet említett a nyilatkozatában, hogy ennek milyen szerepe kell, hogy legyen a nemzetközi tapasztalatokban. Ugye 2011-ben indította ezt a kezdeményezést a parlament. A Kulturális Tagbizottságban én vagyok a tárnyékjelentéstevő. Néhány érdekes dolgot emelnék ki, és azt gondolom, hogy pozitívan is fel tudnánk lépni itt a parlamentben, amely érdekes is lehet a külvilág számára. Kezdetként a különböző kulturális intézetekről vagy intézményekről szeretnék beszélni, amelyek léteznek a külföldön, a British Councilról, a Instituto Cervantesről, a Goethe Institutról. Ők, ez a, ezek az intézetek, vagy intézmények nagyon sokat tesznek azért, hogy mint egy nagykövetként képviseljék az ország nyelvét, a kultúrát. Azt hiszem, hogy pontosan azt az Európát képviselik, amelyet szeretnénk mi is elérni. Alapvetően az integráló, az értéket védő dimenziót képviselik. Ez, ez jelenti számomra Európát. Szerintem ezek a ezek az intézetek kiválóan alkalmasak arra, hogy ezt a munkát fokozzák, illetve rajtuk keresztül is végezzük ezt a fajta diplomáci, kulturális diplomáciát. Aztán ott van még a tudományos diplomácia is. Egyfajta soft power-ként gondolunk a tudományra, amikor is az Európán kívüli országokkal való kapcsolatról van szó. Nos, a tudomány asztala körül leülhet, köré leülhetnek azok az országok is, amelyekkel egyébként nem mindig vagyunk olyan szívélyes kapcsolatban, akikkel eltérőek a szokásaink, a hagyományaink, vagy ahol, amikkel konfliktusaink vannak. Azt gondolom, hogy így jobban félre tudjuk, ten, tudjuk tenni a szubjektív problémáinkat. Sok minden letisztul, amikor tudományról van szó, főleg a szomszédsági politikával kapcsolatban. Amikor nemrégiben Tunéziával jártunk Koszta asszonynal, és erről a kérdésről egyeztettünk, akkor egyértelmű volt az, hogy ez az egyik követendő új, a tunéziai egyetemek közül a Tuniszi Egyetem az egyik fontos kezdeményezetje a Horizont 2020-nak. Tehát a tudománynak nagyon pozitív szerepe lehet én a Mágreb delegációban dolgozom, és pontosan ilyen kötelékekre van szükség Afrika északi részével. Ezek olyan területek, amelyekkel szeretnénk stabil kapcsolatokat ápolni, és szeretnénk együtt dolgozni számos területen. Nem szeretném, hogyha nem kerülne sor arra, hogy az európai kulturális örökségről beszéljünk minden lehetséges értelmezésben. Beszéltünk már különböző képtárakról, vagy egyéb kulturális örökségekről, hiszen az európaiakat nagyon nagyban ez fogja össze, ez egyesíti. Nézzük meg, mi történik a Mágreb országaiban, Afrika északi részén. Ezt a kulturális örökséget tehát meg kell védenünk, hiszen ez a kultúránk, a történelmünk, az öntudatunk része, és innentől kezdve is, innen az Európai Unióból is mindent meg kell tenni azért, hogy nekik is, tehát az észak-afrikaiaknak is megmaradjon a kulturális örökség, örökségük, hiszen pontosan tudjuk, hogy mit jelentenek ezek a műkincsek a kultúra szempontjából. Ennyit szerettem volna most kezdetként mondani. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Milyen Monur következik, aki az afetet képviseli. Köszönöm szépen, köszönöm a két elnöknek is, Brok úrnak, illetve Koszta asszonynak is, hogy összehívták ezt a mai együttesülést. Egy körülbelül másfél évvel ezelőtt ugyanebben a teremben volt már együttesülésünk, emlékszem arra is. Azóta fontos dolgok tényleg történtek, például tavaly júniusban az Európai Bizottságnak volt egy fontos nyilatkozata, aminek nagyon örültem. Remélem, hogy még a továbbiakban akár egy, jelent, akár egy jelentéssel, vagy egy állásfoglalással is reagálunk majd erre. Lenne néhány gondolatom. A kultúra, mint ahogy ez már elhangzott, nagyon fontos eszköze lehet a gazdasági fejlődésnek. Ott van például a kulturális turizmus, avagy a fejlesztésben, együttműködésben is fontos szerepe lehet a kultúrának. A békés, toleráns kapcsolat kiépítésnek is rendkívül fontos eszköze lehet a kultúra, a párbeszédépítés, a tolerancia, a tolerancia kialakításának talán legjobb módja, A világ sok részén az egységes gondolkodás a divat, viszont Európában egyértelműen a pluralizmus a kultúra sokféleségének is köszönhető, és azt gondolom, hogy nagy szükség van erre, nagyon nagy szükség van a megelőzésre Európában, illetve az egész világon is, például a radikalizmus elkerülésére. Beszéljünk most ismételten a kulturális világörökségről. A jövő év a kulturális világörökség éve. Szilvia Costa élharcosa volt annak, hogy 2018-at kinevezzék a kulturális örökségévének, és erőfeszítését győzelem kísérte. Sikerült ezt elérni 2018-ra, ez nagy siker. Remélem, hogy sikeres lesz maga a kulturális év is, mint rendezvény sorozat. Ebben azt gondolom, hogy hatalmas potenciál rejlik, de a világ többi részén is, nem csak itt Európában, és a világ számos más pontján is segítenünk kell abban, hogy a világörökséget megőrizzék, együtt kell működnünk az UNESCO-val, a szörnyű barbár cselekmények után, amelyeknek tanúi voltunk a különböző országon, például Afganisztánra gondolok, vagy ami Palmirában történt. Ezután mindenképpen össze kell fognunk. Van még egy dolog, amit én nem találtam meg a bizottság nyilatkozatában, bár talán benne van. Az európai kulturális útvonalak szerintem nagyon fontosak, az, az Európa Tanács foglalkozik ezzel, azt hiszem, jövőre, vagy nem, idén, 2017, 2017-ben ünnepi 30. évfordulóját ez, a, ez az elképzelés, tehát az európai kulturális útvonalak azt gondolom, hogy Európa egységességét és kultúráltságát hangsúlyozza mindez. Jó lenne, hogy a fiatalok nem csak a Szent Jakab utat ismernék meg, hanem a ciszteriek, vagy a vagy az ötödik Károly elnevezésű utakat is megismernék. Azt gondolom, hogy ebben az Európai Bizottságnak is tagja van. és nem csak az Európai Unióra tartozik ez a kérdés, hiszen a szomszédainkkal is összekötnek ilyen útvonalak. Például ott van az úgynevezett El Andalusi, amely összeköti Európát Marokkóval, vagy a szefárdiak útja, vagy Európa keleti részén is vannak olyan utak, amelyek összekötnek Európai Uniós országokat szomszédos országokkal. Ennek én nagyon fontos szerepet szánnék, a kulturális utak gazdasági szempontból is elengedhetlenek azok, hogy meg, ahhoz, hogy megértsük Európát, hogy megértsük az európai civilizációt, hogy mit jelent európainak lenni. Amikor mások a fragmentálódást, az Európával való konfrontálódást proponálják, akkor mi ezeket az utakat kell, hogy proponáljuk, hiszen ez pontosan az ellenkezőjére szólítja fel az embereket. Aztán ott vannak a fiatalok. Léteznek különböző partnerségi programjaink, amely mobilitásról szólnak, az Erasmus, az Erasmus Mundus Marokkóval, vagy más szomszédos országokkal szorosabbra kötik, vagy szorosabbra fonják a kapcsolatot, de azt gondolom, hogy ezt ki kell teljesíteni. Fontosak ezek a fiatalok közötti kulturális kapcsolatok szempontjából. Köszönöm szépen! Köszönöm én is, mondja az elnök, és köszönöm azt is, hogy a 2018-as kulturális örökség évére. Julie Ward következik. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen mindenkinek. Azt hiszem, hogy nagyon uh, aktuális most ez a megbeszélés, és uh, különösen örülök, hogy a főbiztos asszony egy ilyen fontos bejelentést tett uh, tavaly a kulturális fórumon. Ezt mindenféleképpen üdvözölnünk kell, ugyanis akik a kultúra területén dolgozunk, mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy mennyire fontos, hogy hidakat építsünk az emberek között, amikor minden más kudarcot val a kulturális kapcsolatok és tevékenységek, a párbeszéd, különösen fontos, és ezek tartják fenn a kapcsolatokat. Még annak ellenére is, hogy nem mindenki ugyanazon a nyelven beszél. A kultúra nagyon gyakran nem az, amit mondunk, hanem amit teszünk. Örömmel hallottam, hogy itt a kultúrát egyfajta térként fogjuk fel, például az építészetben, illetve az építészetnek komoly szerepe van. Itt nem csak az épületekről van szó, hanem arról is, hogy milyen tereket hozunk létre, ahol az emberek találkozhatnak, illetve arról is szól, hogy milyen falakat, akadályokat húzunk fel közöttük. Én magam egy nagyon érdekes helyi regionális fejlesztési jelentésben működtem közre a marginális helyzetbe jutott közösségekről. Szakértőket vontunk be, elsősorban építészeket, ők ugyanis közterekkel dolgoznak. Napjainkban sokan tartunk a közterek használatától. Azt hiszem, hogy ezt vissza kell szereznünk. És működik itt a házon belül egy frakció közötti csoport, a közszolgálatokat vizsgálandó, és azt hiszem, hogy ennek keretébe be kéne vonni a köztereket is. Úgy ugyanis a demokrácia kérdése is felmerül, hiszen az embereket, a különböző kultúrákból származó embereket kívánjuk összehozni, és a kulturális örökséget felmutatni. A kultúra nem egy fix dolog, azt is meg kell ismernünk, hogy hogyan változik, hogyan fedezi fel önmagát, és ebben komoly szerepet kapnak a közterek. A a cirkuszról és az utcai művészetről is szeretnék szólni. A cirkusz nem méltányoljuk eléggé. A cirkusz művészeit nagyon gyakran elhanyagoljuk, jó lehet ők egy nagy hagyományú művészetet művelnek. Az utcai művészet pedig egy olyan formája a művészetnek, amivel a fiatalokat különösen könnyen be tudjuk vonni tehát a cirkusz, a cirkuszművészet különböző formái, például a fogyatékossággal élők esetében is befogadó szerepet játszhatnak. Van egy fantasztikus könyv, a Bohócok határok nélkül. A bohócok látogattak el elsőként menekült táborokba, vagy konfliktusos közösségekbe, tehát ne feledkezzünk meg az ilyen, kevésbé magas művészeti formákról. Thank you very much. Köszönöm szépen. Rövid kérdésem van pusztán. A kultúra, németül mondom tovább, bocsánat, a kultúra nem csak könyvekben vagy nagy kultúrás központokban lehető fel, hanem a napi élet minden, az élet minden napjaiban is. Számomra azt jelenti, hogy az elektromos médiumok, a televízió, rádió nagyon fontos szerepet játszanak a kultúra terjesztésében. Ezért nem értem azt, hogy a Euronews, Euronews eladásra került, és ennek legnagyobb része egy egyiptomi üzletember kezébe kerültek, és még a többi részét is el fogják adni. Ez némileg el, némi eltródást hozott, hiszen tudjuk, hogy hogy a farsi nyelven való ö, sugárzás, ö, és általában a sugárzás korlátozása szerintem nem jó. Európának árt ez, és az európai kultúra közvetítésének szerepét csorbítja ez a lépés. A Brock úr a végén egész biztosan válaszol erre, de egyébként közösen léptünk fel ez ügyben. Péter le kolléga. Grazie. Dragi kollégi, eh, jaz sem zelo vesel, da... Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, nagyon örülök annak, hogy eh, elkezdjük ezt a folyamatot, illetve az is örömteli, hogy az idei első ülésüknek éppen ez a tárgya. A kultúra olyan terület, ahol nagyon sok kihasználatlan potenciál rejlik, Tapasztalatból beszélek, amikor Nigériában és Kenyában a megfigyelési missziót vezettem, láttam, hogy a kulturális fellépésre nagyon nagy a kereslet. Örültem annak, hogy partnereinket nagyon érdekelte az európai kultúra. Kérdéseket tettek fel azzal kapcsolatban, a különböző identitásokra mi hogyan reagálunk, milyen koncepcióink vannak a soft power-ről vonatkozóra, vonatkozóra, vagy hogy a megbékélést mi hogyan gondoljuk. Úgy gondolom, hogy a különböző csereprogramok vagy a filmkészítés nagyon fontos lenne az Európai Unió számára, hiszen a politikai kultúránkat megpróbálhatnánk így elvinni a világ más részeibe, és talán mások érdeklődését is felköltenénk. Az Európai Uniónak tehát egy nagyon komoly potenciálra, potenciálja rejlik. Ezen keresztül meg lehet erősíteni a kapcsolatot partnereinkkel. Parlamenti közvetítő szolgálatainkon keresztül megvannak az eszközeink, igenis meg tudjuk erősíteni együttműködésünk kulturális aspektusait. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Weigel kolléga. Köszönöm, elnök asszony. Mindenek. De szeretném üdvözölni ezt a tényt, hogy megszerveztük ezt a mai vitát a kultúra tárgyában, ebben a formációban. Még jobban, hogyha fütenék persze a termet, de hát mindent nem kívánhatunk. A kultúra ö, majd meleget ad nekünk a tűzifa helyett, és az is vannak, és többen vennének részt a vitán, ha többen lennénk, az is melegíteni a termet. Peter úr is hiányolta a részvételt az imént. A nyilatkozott a bizottság részéről fontos, és nagyon érdekelne, hogy pontosan mi áll benne. Ilyen témák tárgyalása során ugyanis fontos, hogy, hogy konkrét anyagra támaszkodjunk. Ilyen dokumentum most nincs előttünk sajnos. Persze mindenkivel könnyű egyetérteni az előttem szólók közül, hiszen a kultúra, mint rámutattak, olyan téma, amely meghatározza az európai identitást, és amely az Európai Unió önmeghatározásának is fontos eleme a nemzetközi kapcsolatok terében. Nagy értékkel bír tehát ez, e tekintetben is. Meg kell találjuk a mikéntjét annak, hogyan lehet megfelelően közvetíteni ezeket az értékeket, nem kioktatva embereket, vagy indoktrinálva őket, hanem tényleges érték bemutatás, értékcsere történhessen. Itt néhány ö, akadályt is le kell küzdenünk, szervezeti szinten is. Amikor a kultúráról beszélünk, akkor erőteljesen gondolunk el a szubszidiáltásra is. Hiszen ö, ma hallottunk néhány jól ismert intézmény nevet, a Göte intézet neve is hangzott, és több egyéb kulturális vezető európai tagállamok kulturális szervezeteinek a nevét. Ám szerintem van itt egy nagy gond. A következő. Nagyon sok tagállamban a kulturális szféra nincs megszervezve úgy, mint, mint a egyes tagállamokban. Mi több, a legtöbb EU tagállamban nincsenek ilyen a Göte intézethez hasonló nagy kulturális ernyő szervezetek. A bizottság talán beterezhetne egy kezdeményezést, amely ösztönözné az ez irányba való gondolkozást. Meg kell szervezzük magunkat tudnilik. Csak így tudjuk biztosítani azt, hogy az európai képviselet kulturális szinten valóságos egyenlőségen alapuljon a tagállamok egyenlő képviseletével. Mindez az a fogalom, hogy Európa a kultúra terén szuperhatalom kiüresedik, hogyha nem tudjuk forgatni ezt, a, ezt az eszközt. Hiszen a kultúra közötti párbeszéd összes eszköze a múltban sikertelenek bizonyult. Több erőfeszítés és több őszinteségre van szükség ezen eszközök kezelésében. Jobban őszintében kell többi kultúra és vallás fordulnunk, hogy jobban megértsük őket. Itt nem tettünk szerintem eleget, nem tettünk annyit, amit tehettünk volna, és bizony ennek látni kell a kihatásait, amelyek drasztikusak, veszélyesek lehetnek. The last... Uh, Köszönöm szépen. Ez volt az utolsó hozzászólás. Most pedig a vendégeinknek adnám meg a szót, hogy válaszoljanak. Ugye kérdések hangzottak el, Először Diego Maráni felé fordulok, az, utána pedig a többiek válaszolhatnak, parancsoljon. Giving you a general perspective. Egy általános jellegű választ adnék, reagálva így azokra a témákra, amik felmerültek. Valójában minden egyes témára, amit itt elhangzott ma, reagál, vagy ezekről Ezekre, ezekről szól a nyilatkozat. A kultúra természetesen nagyon fontos eleme a kulturális politikának, de ameddig ezek Európán belül történnek, ezek nem tartoznak a külpolitikához, de van annak módja, hogy a kulturális politikát túljuttassuk Európa határai. És ezek közül néhányat már meg is vizsgáltunk, vagy vizsgálunk is, különös tekintettel a Balkán területére. Az Európa Tanácssal működünk együtt, illetve az UNESCO-val is tárgyalunk bizonyos projektekről. Olyan projekteket szeretnénk kialakítani, amelyben a kulturális gyökerek témáját járjuk körül. Úgy véljük, hogy a kultúra közötti párbeszédnek, illetve a fejlesztésnek, a többnyelvűségnek, a nyelvtanulásnak ez egy nagyon jó módja, és így a régiók jobban megérthetik azokat a társaikat, az ott lakókat, akiknek, akikkel konfliktusaik voltak. Nos, azért ennek a megközelítésnek is vannak határai, hiszen ez a nyilatkozatunk alapvetően mégiscsak egy kultúráról szóló nyilatkozott, amikor nyilatkozat, amikor pedig kultúráról van szó, akkor nyilván nem gyömöselhetünk ebbe a témába bele mindent. Nagyon sok ötletet is hallottam. Például a bohócok határok nélkül egy nagyon ötletes elképzelés. A cirkuszok valóban olyan kulturális értéket vagy gazdagságot jelentenek, amelyeket eh, védeni kell, és nyilatkozatunk számukra is lehetőséget ad általánosságban, mondom ezt, Mi pedig a részleteket és a kínosabb témákat illetve, erről majd a bizottság beszél azt gondolom, hogy ez a nyilatkozat kiválóan alkalmas arra, hogy szinte bármit, ami kultúrához tartozik, kihasználjunk. Tehát ezek az intézmények már próbálnak ilyen területeken eljárni. Ami az időjárásra vonatkozó megjegyzéseket illeti, itt a termen belüli hőmérsékletre, a szlován kollégának igaza van, valóban hideg van. Visszatérve pedig a témára, a kultúra Afrikában egy ki nem használt potenciál, és azt gondolom, hogy ezt ki kell használni. Ahogy Magarini asszony azt mondta, a mi példánkat megmutatva, a mi példánkkal előjárva, tapasztalatunkkal előjárva, egyfajta képet lehet mutatni a partnereinknek. Ez nem azt jelenti, hogy ez az egyetlen követhető, követendő út. A soft power, a puha hatalom, illetve a megbékélés, ezek mind olyan kérdések, amit politikai kultúrával kell megközelíteni több országban való kapcsolatunkban ami a euronews illeti, most valójában ez nem a mi területünk. Azt hiszem, itt a teremben is vannak olyanok, akik erre jobban tudnak válaszolni. Most pedig a kínos kérdések tekintetében átadom a szót a bizottságnak. Jó, akkor Zampieri úr. Thank you, Diego. Köszönöm, Diego. A legtöbb felvetésre Diego már reagált, én is szeretnék köszönetet mondani elsősorban a támogatásukért. Ezek nagyon hasznos javaslatok voltak, kettőt szeretnék kiemelni. Az európai politikai kultúra iránti fokozott érdeklődés, ez olyasmi, amivel már foglalkozunk a diplomácia tágabb területén belül, és el akarjuk kerülni, hogy a kulturális erőfeszítéseink egyfajta propagandaként jelenjenek meg. Ez nem európai propaganda. Az általános diplomácia az, ami közvetlenül megszólítja az államokat, de a kulturális diplomácia ettől Annyiban tér el, hogy mi itt a kulturális szereplőkkel kívánunk együtt működni. Nyilvánvalóan az Európai Unió elkötelezett az általános diplomácia tekintetében, megfelelő eszközöket alkalmaz, de ez nem ugyanaz, mint a kulturális diplomácia. A közszolgálat kiváló munkát végez, és fokozottabban európai munkát végez, ez igaz, Spanyolországra, az Egyesült Királyságra, és a többi. A másik kiemelendő dolog, hogy nem minden tagállam rendelkezik megfelelő forrásokkal, nevezetesen nem, nem rendelkeznek egyes tagállamok kulturális intézetekkel, akkor mi lehet a megoldás? Az a tevékenységünket elsősorban inkább az szervezetek keretében fokozhatjuk. Sokáig kellett várnunk, de végül is aztán eldöntöttük, hogy beindítjuk a munkát, és úgy tudunk csak előre lépni, hogyha mindenki együtt működik, a tagállamok együtt működnek, figyelembe véve azt a tényt is, vagy problémát, hogy egyes tagállamoknak fejlettebb a kulturális intézmény rendszere, mint másoké. Még egy dolgot szeretnék megemlíteni, amit Diego is említett. A kutatási fejlesztési tevékenység rendkívül fontos. A Horizon 2020 szempontjából különösen fontos, hogy bizonyos projekteket csak együttműködésben tudjuk megvalósulni, ugyanakkor ennek szerepe van a kulturális, az interkulturális párbeszéd szempontjából is hiszen ez a kutatás szintén célja ennek a párbeszédnek. Itt most nem arról van szó, hogy konkrétan a rákutatás kapcsán eh, valósítsunk meg kulturális eh, együttműködés, jó lehet hát ez is egy érdemes eh, támogatásra érdemes cél. Ami a Euronews-t illeti, erre vonatkozóan nincsenek háttérinformációim. Ez nem az én asztalom, ez a DigiConnect hatásköre. Nagyon rövid már az időnk, már így is csúsztunk, úgyhogy köszönöm, ha visszavonja a hozzászólását, köszönöm szépen, és a jelentéslevőknek átadom a szót, hogy a végén szóljanak még néhány szó. Jó. Akkor mielőtt Brock úr hozzászólna, engedjék meg, hogy én is mondjak valamit. Ugye mind a ketten jelentéstevők vagyunk, nagyon sok kérdést tettek fel természetesen az összes kérdés felírtuk, feljegyeztünk, minden kérdésre most nem lehetett választani. Milyen Mon kolléga felvetette a kulturális a kérdését, vagy Péter Le úr is. Ez lenne a kulturális fellépés egyik legfontosabb tengelye, nem minden esetben van megfelelően kiegyenlítve a delegációkban például a, az Európai Unió képviselete, de nagyobb láthatóságot szeretnénk, szeretnék ezáltal is megerősíteni az együttműködést. Mondom, vannak olyan országok, amelyeknek a jelenléte harmadik országokban intézményi szempontból kisebb. Aztán egyenlőségre kell törekedni a kulturális sokféleségben is. Fontosnak tartom azt, hogy a kultúrák közötti együttműködést a reciprocitáson keresztül is próbáljuk megelérni. Aztán van egy másik terület, ahol a bizottsággal egyetemben megpróbálunk valamit elérni, éppen a Culture Heritage évének, tehát a Kulturális Örökség 2018-as évének programjával kapcsolatban együttesen dolgozunk a bizottsággal egy kis tartalommal, vagy inkább térfogattal szeretnénk ezt megtölteni. Az Erasmus 30 éves idén, illetve az, a Kulturális Útvonalak intézménye is 30 éves idén. Egyébként, amikor Erasmusról beszélünk, nem csak egyéni ösztöndíjakról van szó, hanem ott van a Comenius is, amely harmadik országokkal köti össze az Európai Uniós diákokat, és arra is arról is szólnunk kell, hogy rendkívül sok együttműködési kapcsolat van az egyetemek vagy más intézmények és harmadik országok társ intézményei vagy társ egyetemei között az, Euró- az európai külpolitikai égisze alatt stratégiává, a stratégia fontos részévé kell, hogy váljon tehát a kultúra, mint dimenzió, de azt hiszem nagyon fontos az, hogy ezt az egészet megfelelően fogjuk össze, mert annak semmi értelme, hogy ha sokat beszélnék róla, és konkrét eredmény ne, nem nagyon lenne. Most pedig megadom a szót Brock elnök úrnak, hogy mondjanak végkövetkeztetéseket. Köszönöm szépen, képviselő Asszony. Szeretném kérni önöket, hogyha konkrét javaslataik vannak, akkor előre tudassák velünk, hiszen némely hangzott témában ugyan egyetértünk, de konkrét javaslatok végrehajtása érdekel bennünket főképpen, és jó lenne, hogyha az első jelentős tervezet előkészítésében is már kapnánk erről tájékoztatást, ez egyszerűbb tenni a munkát, és tartalmasabbá is tenni. Március 22-én kell bemutatni a jelentést, aztán vendégeket szeretnénk a és szakbizottság részéről meghívni, hogy aztán a további eljárásokban előre tudjunk lépni, hiszen a cél az, hogy márci, május 30-ára megállapodásra jussunk, a nyári szünet előtt még, tehát útjára bocsátva ezt a témát, és a cél az kell legyen, hogy júliusra akár plenáris elé kerülhessen. Ez van szerintem a legészszerűbb eljárás. Nagyon szépen köszönöm Kosta asszonynak, hogy ilyen kezdeményező volt. Bizony, hiszen be, be kell vallanunk, hogy az ő részéről volt erősebb a kezdeményezés, mint én, az én részemről mindebben, és köszönöm ezt és azt is abban is hiszek, hogy a kell.